Ich eröffne die Sitzung. Guten Tag, alle miteinander. Jó napot kívánok! Megkapták a napi rendet. Van-e kifogások a napi rendel kapcsolatban? Az elmúlt ülés jegyzőkönyvének elfogadása az ülés végéig szokás szerint jelentsenek be panaszt, ha van ilyen. Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet nincsen bulgár, cseh, máltai, portugál, szlovén tolmácsolás, sőt a balti nyelvek közül egyikre sincs tolmácsolás. És a legutóbbi trilógus a jogszerűtlenül megszerzett kulturális javakkal foglalkozott, és Tulajdonképpen érdekes vita folyt erről a legutóbbi ülésen, egy néhány ötlet is felvetődött, elindítottunk új dolgokat. Február 18-án lesz a következő trilógus. Úgy vélem, hogy megállapodásra fogunk jutni. Madame Bergia kész arra, hogy létrejöjjön egy ilyen agreement, és a tanács sem mutatkozott teljesen ellenállónak a javaslatainkkal kapcsolatban, de a következő ülésen majd még visszatérek erre egyszer. A negyedik napi rendi pontunk az szakértőkkel folytatott eszmecsere az európai iskolákról. Megint csak a napirendre kerül a téma. Több ilyen jelentésünk volt már. Roy Perry már volt a 90-es években, aztán Hannibal asszony 2005 ben készített egyet, ő is el akart jönni, aztán Jean-Marie Kavada 2011-ben készített egyet. Itt a legfelsőbb tanács képviselőit hívtuk meg, ők döntenek az iskolákról, nagyon fura szerkezetes számunkra. Nem tudtuk az összes különböző képviselőt meghívni. Négynél maradtunk a végén, olyan országokra koncentráltunk, amelyek fontos szerepet játszanak, különleges szerepet játszanak. A rendszerben nem mindenki tudott eljönni, de szépen elmondom. Saszogi Berasszony, aki a Franciaországot képviseli, a legfelsőbb tanácsban Élbek asszony, aki a Német Szövetség Köztársaságot képviseli, aztán Genjenc úr, ő a flamand közösséget képviseli az említett tanácsban, és Robert Bravier a francia közösséget képviseli. Vagyis újra napirendre tűztük a témát, mert el kell, hogy mondjam, minden érintett megkeres bennünket, írnak nekünk, meglátogatnak, mert láthatóan rengeteg dolog nem jól működik. És mivel nem mi vagyunk illetékesek, de mindenki azt hiszi, hogy mi vagyunk az illetékesek, és igazából nem mondják meg, hogy milyen szerepünk van ebben. Hát vannak állásfoglalásaink, de minthogyha ezt a papírkosárnak csinálnánk. Úgyhogy azt gondoltam, meghívjuk az érintetteket, talán tőlük megtudjuk, ők elmondják nekünk, hogy mi a helyzet, milyen follow-up történt a mi fontos javaslatainkkal. Mindig kár egy kicsit azért, hogyha a kollégák keményen dolgoznak, hogy ilyen javaslatokat készítsenek, aztán az egész szépen eltűnik. Azt mondták nekem, hogy ez a bizonyos legfelsőbb tanács, a legfőbb döntéshozó szerv az iskolák kapcsán nagyon érdekel, és szívesen megtudnám, hogy eh, mit csinálnak ők valójában, és mit nem csinálnak. Először azonban Kavada kolléga fog szót kapni, a legutolsó jelentést ő érte, szerintem ugyanolyan frusztrált, mint én. Parancsoljon, Kavada úr. <laughs> Merci, prezident. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A frusztrációmat pedig azzal próbálom majd orvosolni, hogy több kollégát és több országbeli kollégát fogunk meghallgatni a témában hamarosan. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, annak ellenére, hogy arra törekedünk, hogy az európai iskolák az oktatási mintaként szolgálhassanak unió szerte minden uniós országban, Dos, ennek ellenére mégis nem tartunk itt, mindössze 24 ezer tanul az európai iskolákban, ami nem igazán mondható magas létszámnak. Alapvetően olyan gyerekekről van szó, akiknek a szülei, vagy multinacionalis cégeknek a gyere, szüleinek a gyermekei, vagy pedig az európai intézményekben dolgozó szülőknek a gyermekei. 44 százaléka így a, a diákoknak az olyan kategóriába tartozik, amelyik az A kategóriába csoportosította, és hát el kell mondani, hogy az infrastruktúrák nem elégségesek. Most ott, ott tartunk, hogy a dolgok azért picit emelkednek. Az európai iskoláknak a rendszerében a kettes kategóriába tartozó diákokat úgy veszik fel, hogy eleget tesznek azon megállapodásoknak, amelyeket az iskolák és bizonyos szervezetek és vállalkozások vállalkozások kötöttek egymással. Viszont ők néhány 5 százaléknyit tesznek mindössze ki a teljes létszámból, de az ő részarányuk tovább csökkent, figyelembe véve a gazdasági válság hatásait. Ami a Brüsszelt illeti, az igazgató tanács, a Board of Governors úgy döntött, hogy a kettes kategóriába tartó szerződéseket nem köt meg, ami pedig a harmas kategóriát illeti, tehát azon kategóriáról van szó, akiknek a szülei iskolázási díjat fizetnek, ők kevesebb, mint 20%-át teszik ki az európai iskolák diákjainak, tehát a fizetős diákoknak a részaránya is csökken, tehát azt látjuk, hogy ez is egy aggasztó fejlemény. Egészében egy zárt rendszerrel van szó. Egy zárt rendszerről van szó, azaz külső szemlélettel úgy lehet tekinteni ezen iskolákra, mint az eliteknek az iskoláit, ez a megfogalmazás pedig téves ugyanakkor, sőt félre vezető, ugyan ugyanakkor fed egy másik valóságot, nevezetesen azt, hogy szükség van arra, hogy beiskolázunk olyan, iskolá, olyan gyerekeket, akiknek a szülei nem a saját hazájukban dolgoznak, és ezáltal nem is végezhetik a gyerekek a saját anyanyelvükön a tanulmányokat. Kedves Zoli, 2011-ben valóban egy jelentést készítettünk, és ennek keretében érdekesek találtuk azt, hogy megvizsgáljuk, hogy mi változott az utóbbi három évben, és hát megvizsgáltuk azt, hogy esetleg valami jóra fordult-e, illetve arra is koncentráltunk, hogy a javaslatainkat, azokat tények és cselekvések követéke, vagy sem, az ajánlásoknak lett-e folytatása, vagy sem. A fő kérdések is, továbbra is aktuális kérdések négy csoportban sorolhatók meg. Az egyik a finanszírozásnak a kérdésköre. A másik pedig az, hogy a kirendelt természettel, tanárokkal mi történik. A harmadik a túlzsúfoltság bizonyos iskolákban, Brüsszelben, Luxemburgban és Frankfurtban, tehát azon városokban, ahol EU-s intézmények működnek, és megemlíteném meg a második ciklusnak, a középiskolai oktatásnak a kérdéskörét, milyen irányt vesz az, és az érettséghez hogyan vezet el ez a rész. Azt látjuk, hogy nagyon nagy hiányt szenvedünk a kirendelt tanárok körében és e tekintetben meg kellene vizsgálni azt, hogyan lehet a pénzügyi tereket jobban teríteni. A jelentés aláhúzza azt is, hogy aránytalan nagy teher, aránytalanul nagy teher terhelődik ki a kirendelt oktatókkal, oktatókkal kapcsolatosan. Egyes tagállamok pedig azt kérték az igazgató tanácsról, hogy revidiáljuk a finanszírozási rendszert, vizsgáljuk azt felül, csak úgy, mint a tanár topozást. A jelentés kitért arra is, hogy milyen hiányok léteznek a kirendelt személyzetben, és hogy hogy hogyan lehet ezt kompenzálni a helyi tanárokkal, helyi tanároknak a felvételével, és az ő fizetésüket pedig a saját, az iskolák vállalhatták közvetlenül magukra. Tehát azt tudom elmondani, hogy 1492 tanáról van szó, ő, ő, a kirendelt tanárok hiányát tekintetében, és egy másik kategória, már pedig 2000 fölötti ez a hiány létszám. Szóval úgy látjuk, hogy visszalépések valósulnak meg folyamatosan, és ezt észleljük, valahányszor találkozunk iskola vezetőkkel. Ismerjük a britek, illetve az írektek a sajátos helyzetét, akiknél nagyon lényeges az, hogy 5000 diákat dolgoznak az angol szekcióban, miközben a saját állampolgárai 2012-ben kevesebbet tette ki, mint az anglofon szekciónak, az angol nyelvű szekciónak az 50 a folyamatosak tehát ezek a problémák. Hogyan lehet biztosítani ezen 5000 tanárnak, diáknak a tanárát, és gyakorlatilag a saját iskolai létszámuknak a kettőszörösét kellene, hogy mozgosítsuk, mozgosítsák kirendelt tanárokban. És hát azt is tudjuk, hogy a diákoknak a sorában 60%-a választotta az angol, 17%-a a, a, a a németet, és hát nagyon sajnáljuk azt, hogy e témakörben a britek, illetve az írok hogyan, hírek hogyan lépnek fel, legalábbis tudomásom szerint, és jelezték ők azt, hogy további kirendelést nem fognak eszközölni, és azoknak a szerződését sem újítják meg, akiknek a szerződése lejár egyre fontosabb és egyre sürgetőbb tehát a finanszírozásnak a kérdését megvizsgálni, és arra van szükség, hogy strukturális megközelítést érvényesítsünk. Ez azt jelenti, hogy a tagállami részvételek, a tagállami hozzájárulások, vagy kirendelt tanárok formájában történhetne meg anyanyelvi tanítókkal, vagy pedig úgy, hogy a pénzügyi részvétel történik meg úgy, ahogy erről a megállapodás rendelkezik. Vagy pedig egy további megáll lehet, egy lehetőség az, hogy nem anyanyelven oktassanak a kirendelt tanárok. Viszont ha ez történne meg, akkor ez ellentétes lenne azzal az ajánlással, amit a jelentésemben tettük, tettünk, nevezetesen az, hogy őrizik meg azokat a tanár, tantárgyakat, amelyeket a tanárok az anya nyelvükön tudnak biztosítani, és ez kellene, hogy meghatározó legyen azáltal a szabályok mentén is ugyanakkor. És azt is tudjuk, hogy nagyon sok olyan diák vesz részt az oktatásban, akiknek a szülei kétnyelvűek, illetve a tanárok nál ugyanez nem mondható el, és előfordul az, hogy a tanárok rosszabbul nyelv, beszélik azt a nyelvet, amelyen oktatnak, mint a saját diákjai. Tehát e tekintetben is az oktatásnak a színvonala csorbát szenvedhet. Most hadd térjek át a rendszernek a nyitottságára és továbbfejlődésére. Az, egy, az megállapodásnak az egyes cikke lehetővé teszi az, hogy más gyermekek is részt vessenek részt vegyenek az európai iskolák oktatásában. Ez egy nagyon szép megfogalmazás volt, amelyet persze behatárol az, hogy milyen lehetőségek vannak az igazgató tanácsi rendeletek, nevezetesen a tekintetben, hogy milyen fajta épületek és épületkapacitások állnak rendelkezésére, rendelkezésre többek között Luxemburgban és máshogy, és ez adott esetben oda vezet sajnos, hogy nem lehetséges a ö, külső diákoknak a fogadása. Brüsszelben is gondok vannak az épületekkel, és nincs lehetőség arra, hogy nyitottak legyenek a brüsszeli európai iskolák. Gyakorlatilag egy zárt rendszerben, ö, mint egy akváriumban dolgoznak és tanulnak a gyerekek, és más körökből, más intézményekből gyerekek nem jöhetnek az európai iskolákba, illetve más vállalkozásoktól sem és ez oda vezet, hogy elvben a már negatív megítélése az európai iskoláknak még további negatív mozzanatokat kapjon. Hadd térjek át most a középfokú oktatásra. E tekintetben a jelentésemnek folytatásaként fogalmazódott meg egy sor dolog. A 2012-es évre vonatkozó főtitkári jelentésben mi szerepel? Az, hogy 2012. szeptemberében az Európai Parlament egy jelentést adott jóvá az én tollamból, és a, a, ezek, ez a jelentés a valamennyi európai iskoláról szól, és a legkülönbözőbb szempontokból vizsgálta meg a saját kezdeményező jelentés ezen iskolákat, figyelembe véve az felkezdemés jelentés, az igazgató tanács mandátumot adott egy munkacsoport felállítására, amely a középfokú kutatásnak a szervezésével és struktúrájával foglalkozik azért, hogy ez oda vezetesen, hogy észszerűbb legyen az oktatásnak a megszervezése, többek között a szakirányoknak a kiválasztása. A munkacsoportnak a munkájában szerepel az is, hogy megfogalmazzanak egy javaslatot egy új struktúrára a középiskolai oktatásban, azért, hogy rugalmasabb és hatékonyabb legyen, mégpedig fokozott módon az oktatás és a pénzügyi szempontok is még jobban érvényesüljenek hatékony módon. A tan, a szülők fellázadtak azon törekvések ellen, amelyek felmerültek a pénzügyi szempontuság ellen, és nem a pedagógiai szempontok ellen természetesen, és azt jelezték már, mint a szülők, hogy oda vezetett mindez, hogy például matematikát egy bizonyos nyelven hallgatnak majd a gyerekek, a, a fizikát egy második nyelven, és a kémiát pedig egy harmadik nyelven kellene, hogy tanulják, és ez még évről évre változhatna is, jelezték a szülők, ezáltal sokkal nehezebb lenne a befogadás a gyerekek számára. Következésképpen hasznos kitérni arra, hogy a jelentés kitért arra is, hogy mennyire fontos mindenféle módosítás előtt még hatástanulmányokat megfogalmazni, megírni, elvégezni azért, hogy milyen alapokora épülhet majd egy esetleges reform. Nagyon fontos az, hogy értékelni lehessen, hogy milyen értékű lesz majd az európai érettségi, és ezt összehasonlító módon kell elvégezni az egyéb nemzetközi érettségikkel összevetve azt. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a figyelmüket, természetesen válaszolok majd a kérdéseikre. To have floor, please. Parancsolj. Egy néhány dolgot szeretnék kiegészítésképpen elmondani. Köszönöm szépen Kavada úrnak a jelentést. Egy sor nagyon fontos témát vett fel, és el kell, hogy mondjam, osztom a frusztrációját, igen, és nem lett jobb a helyzet, sőt rosszabb lett inkább szerintem. Vagyis végig kell gondolni azt, hogy mit kezdjünk, hova akarunk eljutni az európai iskolákkal, hogyan akarjuk látni őket, ahogy működnek és négy pontot vennék végig, amelyeket Kavadorul is felvetett, és teljesen egyetértek azzal, hogy hatásvizsgálatot kéne készíteni. A kiküldetéssel kezdeném. Már az én jelentésemben is felvetődött ez az angol egyre inkább az a nyelv az iskolákban, amelyet mindenki kér, ez a bővítés következtében még erősödött, és ezzel mindig is gond volt és az Egyesült Királyság esetében ez egy nagyon konkrét helyi probléma, ugyanis mi helyi szinten alkalmazunk tanárokat, ez azt jelenti, hogy az önkormányzat alkalmazza, a helyi önkormányzat a mindenkori pedagógusokat, és ez azt jelenti, hogy nem alkalmazza őket a kormányzat, tehát nem ő a munkadójuk. Ez nagyon nehézé teszi a kiküldetés, hogyha egy tanár azt mondja még, hogy el is akar menni mondjuk 5-7 évre, vagy bármennyira, akkor azzal szembesül, hogy nem tud visszatérni a munkahelyére. Ez egy nagyon konkrét téma. E, e, ezzel foglalkoznunk kell ezért nincsenek elegen szerintem. Most az írrendszert nem ismerem konkrétan, ezzel nem foglalkoztam annyira, de ez mindenképpen az egyik téma, ami érinti az Egyesült Királyságot, és amiről beszélni kell, és ez rosszá teszi a helyzetet. Azért értek, hogy anyanyelven tanítani kell. A, ezt Kavada úr is elmondta és az Egyesült Királysággal, az ottani hatóságokkal, az írekkel is tárgyalni kellene erről, hogy mit tudnak megoldásként elképzelni. Mert természetesen anyanyelven biztosítani kell az oktatást, ez világos, nem túl bonyolult dolog. Ugye itt vannak a tolmácsok, akik nem anyanyelvűek, de azért észreveszem, hogy nem anyanyelvű beszél, pedig kiváló nem anyanyelvű tolmácsok vannak. És, és, és a gyerekek tanításánál tehát egy, egy, ez, ez anyanyelven kell, hogy történjen. Nem elég beszélni egy nyelvet. És úgy kell beszélni, mint ahogy az angolok beszélik az angolt. Mindenhol beszélnek angol a világon, ez egy globális nyelv, de azért valahogy ezt elfként rögzíteni kéne. Vagyis szerintem együttesen meg kéne gondolnunk azt, hogy miről is volt szó. És ö, nyilvánvaló, hogy pénzre van szükség, finanszírozásban részt kell venni, nem lehet rosszabb a helyzet, és hát, ö, és hát van erre kereslet, és ö, megfelelő helyszíneket kell biztosítani. Tehát és romlott a helyzet szerintem, amióta én jelentést készítettem. Már akkor felvetettünk dolgokat, és lényegesen rosszabbá vált a helyzet. Többen is beszélnek az oktatásról és a akadálymentesítésről és egyéb témákról. Már akkor felvetettük, és semmit sem oldottak meg szinte ebből azóta. Aztán a tanterv kérdése Természetesen megfelelő hatásvizsgálatra van szükség, ez nagyon fontos, és meg kell nézni, és meg kell nézni az európai érettség, a bakalóriátus értékét, el kell helyezni valahol, és ez bizony nem mindig jó híreket kaptunk csak erről. Javítani kell az európai iskolák minőségét, és el kell dönteni, hogy mit akarunk ezekkel. Azt gondolom, hogy európai iskolák lecsúsznak, hogyha nem teszünk valamit. Hát nagyon pessimista vagyok, sajnálom is, hogy ilyenek kell lenni, de ha nem teszünk semmit, akkor ez lesz. És pillanatilag nem tudtuk megoldani fontos problémákat. Dolgok romlanak, és valamilyen megoldást kell találni ezekre. Köszönöm szépen. Nos, az említett legfelsőbb tanács képviselés jelen vannak. Nagy-Britanniát ki nem képviseli senki pillanatilag. Hát majd küldön valamit a következő napokban. De itt vannak a kollégák, akik ismerik a problémákat, és hát szeretnék megtudni valamit a pénzügyi részétel kritériumról, a cost-sharing témájáról, aztán a székhelyi megállapodás esetében mi a helyzet, Belgium hogyan látja ezt. Sok mindent szeretnék volna megtudni, persze ezen kívül is, de most ez a két téma, amit Robert Bardier asszony tud taglalni a következő időszakban. Kérem válaszoljon. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question parce que je m'attendais. Elnézést, megtenni, hogy ön megismétli a kérdését, mert nem számítottam a elnök azt, hogy igen gyorsan kapom meg a szót. Unter anderem um das Cost Sharing. Wir hätten gerne gewusst. Tehát a Cost Sharing volt az első, a költségek megosztásáról hogyan vélekednek. Aztán a székhely kérdésével kapcsolatosan mi belga, a belga álláspont, akarnak egy ötödik iskolát felállítani, mert hát ahogyan hallottuk, óriási a túljelentkezés. Ezekhez a kérdésekhez kérem, hogy foglaljon állást. Können oh, úrnak is delegálhatja a kérdéseket, de ön is megteheti, hogy válaszol. Je pense aussi, mais je pense que vous mélangez beaucoup de questions persze, persze, de gondolom, hogy itt nagyon sok kérdés merül fel egyszerre, úgyhogy így blogban válaszolni nem igazándiból nem lehetséges. Nem Belgium kér ez egy ötödik iskolát, hanem a Board of Governance, az igazgató tanács javasolja, hogy legyen egy újabb iskola Brüsszelben, ami pedig a cost-sharing, a költségi megosztást illeti, az a tekintetben nem Belgiumnak kell álláspontot meghatároznia most, hanem okosabban tesszük, hogyha a főtitkárt hallgatjuk meg, és ők jobban alkalmas arra, hogy megválaszolja, hogy az igazgató tanács álláspontját elmondja, hogyan válaszolt ezen kérdésekre az igazgató tanács, és a Kávata jelentésre hogyan reagált az igazgató tanács. Szóval Én azt hittem, hogy ön a legfelső tanácshoz tartozik, és hát a legfelső tanács tervezte az ötödik iskolát, de hogyha ön nem kíván erre válaszolni, akkor Gentyes úrtól várjuk a válaszokat. Okay. Um, szépen. Nem egy egyszerű dologról van szó, és ahogyan bizonyára feltűnt önöknek, nem csak Belgiumban nehéz ez a kérdés. Az igazgató tanács tagjai, akik a nyelvi szekciókhoz tartoznak, is ugyanígy vélekednek. De a belga föderális állam a felelős egyébként ezekben a kérdésekben minden egyes dossziét a lehető legjobban igyekeznek kezelni. Tudjuk, hogy az idén európai választások lesznek, és ez soha nem jelent jó időszakot arra, hogy nagyon fontos kérdéseket döntsenek el, akár ezt a kérdést, mint amelyről most is beszélünk. Azt hittem, nagyon érzékeny ez a mikrofon és az egész rendszer, de jó. No, tehát nem a legjobb időzítés, és sajnos ebben a mostani pillanatban nem tudok ennél többet mondani erről. Ami a költségek megosztását illeti, az a helyzet, hogy az igazgató tanács közösen hoz döntést. Nyilván mindenkinek megvannak a saját maga elképzelése és gondolatai, de ragaszkodunk ahhoz, ragaszkodunk kell ahhoz, amit a végén az igazgató tanács eldönt. Elnök, jó, akkor igazából már nem is értem, hogy miért hívtuk meg önöket. De oberste rád besteht doch aus... A legfelső tanács tagokból áll össze. És ők lehet, hogy kollegiális döntéseket hoznak, de hát azért elvárható lenne önöktől, hogy elképzeléseiket megosztják velünk a költségek megosztásáról. Nem a kész elképzelést várom, hanem az, az elképzelés megformálására irányító utat várom. Nem egy szeméről van szó, amikor a legfelső tanácsról beszélünk, hanem az a tanács több tagból áll. Tehát önöket, mint ö, különálló személyeket kérdezem most, hogy tudnak-e válaszolni a felvetett kérdésekre. Möchte einen von den anderen Kollegen da ein... Hát talán akkor a kollégáim közül valaki másnak átadnám a szót. Jó, hát ez is válasz volt. Akkor Sasszó Géber asszonytól, amennyiben itt van, szerettem volna tudni, hiszen francia, a francia nyelv az egyik legnagyobb nyelv, ugye, 6000 diák van, miközben 5000-en tanulnak angolul, tehát ha ő esetleg el tudná mondani, hogy a tanárok kiküldetésével kapcsolatban mi a helyzet, vagy akár Kavada úr kérdésére is válaszolhatna, vagy Hannibal asszony megjegyzéseire. Nagyon sok minden felvetődött már, tehát egy vagy más választ várnánk öntől, ezért hívtuk önöket ide, szeretettel köszöntjük nyilván itt körünkben, de várjuk a válaszokat. Sazokéber asszony. Um, Madame la Présidente, mais avec plaisir. Tisztelt elnök asszony, természetesen örömmel reagálok, és megpróbálok néhány kérdésre válaszolni. Először is szeretném jelezni, hogy Franciaország nagyon messze menően ragaszkodik az európai iskolákhoz, ezeket rendkívül fontosnak tartja a több nyelvűségük miatt, a több kultúrátúságuk miatt, a több kultúrának a képviselő miatt, illetve ennek köszönhetően, illetve azért, mert hogy a demokrácia hogyan érvényesül ezen iskolákban, az szintén egy vonzere ezen iskoláknak, és hát ezen kívül a tanárok is, és a a szülők is részt vennek a folyamatban, nagyon hosszú munkaüléseket szoktunk rendszeresen tartani, és ismétlem és hangsúlyozom, hogy demokratikus szellemben tartjuk ezeket az üléseket, és ki, ki képviseli az álláspontját, és a, mi pedig ugye a francia államnak az álláspontját képviseljük. De természetesen ö, ö, ezek a kapcsolatok nem elszigeltek, hanem rendszeresen kiegészíti őket a különböző eszmecsere, munkakapcsolat az igazgató tanácsal is, az Európai igazgató tanácsal is ennek a révén napi foglalatosságunk az, hogy együttesen törekedjünk arra, hogy az iskolák tovább fejlődjenek és tovább lépjenek, mégpedig egy olyan úton, amely úgy vélem, hogy rendkívül módon már bizonyította, hogy ezek az iskolák, jól lehet már 50 évesek, egy rendszert képeznek, egy olyan innovatív pedagógiai oktatási rendszert, amely, amely úttörő szerepet tölt be a különböző pedagógiai elképzelések megvalósításában. Természetesen Franciaország a maga részéről rendkívül aktív a folyamatban, és mindenképpen fontosnak tartja, hogy az iskolák tovább fej, fejlődjenek az igazgató tanácsnak a keretében. Ugyanakkor a francia miniszter Vincent Payon úgy döntött, hogy az idei évben még több állást hoz létre az elsőfokú oktatásban és a másodfokú oktatásban is azért, hogy egy olyan korszakban, amikor rendkívül nehéz helyzeteknek vannak kitéve az országok, és a befektetések, a fejlesztések, akkor is jelen legyünk a folyamatban, és ilyen módon például a tanfelügyelők, a pedagógiai tanfegyelők is különböző bizottságokban részt vesznek, és arra törekednek, hogy még inkább ismertessék Franciaországban az iskoláikat, és ezáltal elérjék azt is, hogy a lehető legjobb tanárok is eljöjjenek az iskoláinkban, és élvezzék azokat az előnyeket, azokat a feltételek, amelyek a lehetőségek szerint a leginkább személyre szabottabbak, és Franciaországnak a politikája a napi folyamatban, és a kifejezetten törekedvén arra, hogy a humán erőforrásoknak a gazdálkodása legjobban hasznosuljon a diákok számára, ilyen módon gondolkodik, és ennek keretében ö, tartjuk fontosnak, hogy tovább gondoljuk az iskoláknak a struktúráját, a tanulmeneteknek az struktúráját, gondolkodjunk a munkacsoportoknak a keretében, a cost sharingen, a munka, vagy a költség megosztásokon, tehát Franciaország támogatja ezen törekvéseket. Elnök azt, hogy ezt tudom elmondani ebben a stádiumban, így válaszolnék akkor a kérdéseire. Eh, offensichtlich No, hát eh, úgy tűnik, és egyértelmű, hogy eh, egyszerűbb franciából tanárokat delegálni, mint Nagy-Britanniából. Nyilván az ország berendezkedéséből is adódhat ez, de amit Hannibal asszony problémaként felvázolt, azt hiszem, hogy azért nem egyedülálló, ez minden egyes államban, szövetségi államban ismeretes, így Németországban is. Elbek asszony, szívesen megadnám önnek is a szót és elmondhassa, hogy nálunk Németországban mi a helyzet, hiszen nekünk is van 20, 105 betöltetlen posztunk. És ez 17 szemét, személy várományosa ennek, tehát igazából az érdekelne, hogy az európai iskolákban milyen lehetőségei lennének a német tanároknak. Ja, vielen Dank. Nos, köszönöm szépen. Hát a legjobb tudomásom szerint a német posztokkal kapcsolatban, főleg azok betöltésével kapcsolatban nincsenek problémáink. Nyilván ezt ki kell egészíteni azzal, hogy én nem vagyok a legfelső tanács tagja, hanem eh, az osztály vezetőm, lehet, hogy ő nem közölt velem mindent, de legjobb tudomásom szerint nincs problémánk a posztoknak a betöltésével, sőt, igazából túljelentkezés van. Frankfurtra vonatkozóan vannak olyan problémák, hogy szinte túl sok a jelentkező? Hát ez összefügg azzal, amit az előbb hallottunk az épületekkel, az infrastruktúrával kapcsolatos problémákkal. Ugyanis nem csak azáltal, hogy Frankfurtba került ugye a bankfelügyelet, hanem gyakorlatilag 2008-tól kezdődően kapacitási problémáink vannak az iskolában. Azon vagyunk most, hogy megoldásokat találjunk, egyrészt egy átmeneti időszakra, illetve hát hosszú távra is, de ez elég nehezen megy. Ennek oka az, hogy egyszerűen mások az érdekek, hiszen Frankfurtban nem csak az egyes típusú iskolát, a Braunheim iskolát tartjuk fent, hanem egy elismert európai iskolánk van egy másik helyen is, és most jelenleg azt vizsgáljuk, hogy a további gyerekek, és a következő tanévra egyébként annyian jelentkeztek, hogy nem is tudjuk ezt sok gyereket az egyes iskolában elhelyezni, tehát ezt a problémát kell megoldanunk. A Müncheni iskola is európai iskola, ugye? És ott nincsenek problémák. Nem, jön a válasz. Münchenben van egy iskola, ott a szövetségi kormányzat épít, Frankfurtban annak idején a város tette ezt, de késlekedik a, az építkezés, kapacitási problémák vannak, de ez egy másik eset. És ott a finanszírozás is másként lett, egy másik modell alapján kialakítva. Elnök, a legfelső tanács jelenlévő tagjai közül kíván-e reflektálni, válaszolni a Kavada úr által felvetettekre, a problémákra az önök oldaláról? Van-e igény arra, hogy erre reflektáljanak? Mégis jó. My name is Kari Kivinen, I'm the Secretary General. Én az Európai iskolák részéről az igazgató tanácsot képviselem, és egy kis PowerPoint eh, előadással készültem, amennyiben látni szeretnék ezt. Nem lesz nagyon hosszú, de ez Kavada úr felvetésére azt gondolom, hogy válaszul is szolgálhat. És ezzel fókuszálhatunk arra is, hogy az igazgató tanács tagjai hol látják a legnagyobb problémákat, és hogy mire kell koncentrálnunk. Itt oldalt van a számítógép, mondja Kari Kivinen. So the Board of Governors... Nos, tehát az igazgató, te, igazgatósági tanács megkapta a Kavada jelentés, amelyet az Oxfordi ülésünkön 2012-ben meg is vitattunk. Különböző tevékenységi pontokat fogalmaztunk meg ehhez, és ezeket nyilván a Kavada jelentésben megfogalmazottokra alapoztuk. Nem fogom most szekcióként végigvenni, de a legfontosabbakat kiemelném hogy mi is történt. A Kavadó úr úgy gondolta, hogy a vitát újra meg kell nyitni az európai érettségére vonatkozóan, ezért ezt a vitát el is indítottuk. És a 14 meglévő iskolán kívül meg is vizsgáltuk, hogy mindez hogyan működne. Most jelenleg két akreditált iskolánk van, Manoszban és Helsinkiben. Jövő nyáron lesz lesznek az első érettségizők, akik egyébként a Strasbourgi iskolában teszik le a vizsgát. Kavadó úr arról is beszélt, hogy ezeket az iskolákat inkább meg kellene nyitni, nem becsukni őket. És a franc, francia delegációval közösen pontosan erre koncentrálva igyekeztünk megnyitni az európai iskolákat, főleg az akreditált iskolákra gondolok, és ez történt azóta, hogy megkaptuk a úr jelentését. Ezen a listán látják ezeket az újonnan megnyitott iskolákat. A felügyelők, az iskola felügyelők bizottságának az olaszországi ülésén is megvitattuk itt az előrelépéseket. Tíz olyan iskoláról, országról tudunk, akik kívánnak további iskolákat megnyitni Zágrebben például, tehát Horvátország is szeretne egy saját európai iskolát. Óriási tehát az érdeklődés az európai iskolák iránt, és az európai iskolák hálózata gyakorlatilag napról napra nő. Kavada úr arról is szólt, hogy ezeknek az iskoláknak az autonómiáját növelni kellene. Számos igazgató tanácsi döntés mutat ebbe az irányba, de leginkább az igazgatóság az iskolákon belül tudnak e tekintetben döntést hozni. A főtitkár is részt vesz, és az Európai Bizottság is képviselteti magát egyébként ezeken a közös értekezleteken. Ami a tanterveket illeti, itt reformokról döntöttünk, és ha megnézik a websájtunkat, akkor minden tantárgyra vonatkozóan, gyakorlatilag a bölcsödétől kezdve egészen az érettségig, tíz éven belül megreformálásra kerültek. Van még egy pár, ami nincsen lezárva, de a következő tanári értekezleten ennek a történetnek a végére is pontot teszünk. kilenc mm, különböző tantervre vonatkozóan gondolok itt az IKT-re, a latin tantárgyra és többek között a földrajzra is jelenleg is zajlanak a, a reform folyamatok. És azt gondolom, hogy egy nagyon kreatív munkát végzünk, amit remélhetőleg át tudunk ültetni majd a gyakorlatba is. Kavada úr jogi státuszunkat hát ö, olyannak ö, ö, fogalmazta, hogy egyfajta limbóban helyezkedik el, ezt a szóhasználatot alkalmazta. Nos, az a helyzet, hogy a jogi ö, jogvédelmét az iskolának, a szülőknek, a diákoknak valóban növelnünk kell az iskolákban. Ez is témája volt két értekezletnek, és most van egy munkacsoportunk is, amely kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, ahol a bíróság, a bizottság, a panaszkezelési testület is képviselteti magát, és gyakorlatilag az európai iskolák jogi státusának a jövőjéről tárgyalnak. Nyilván azért elég korlátozottak sajnos a lehetőségeink ebben a kontextusban. Szólt egy olyan javaslatról is Kavada úr, hogy legyen egy külső tanulmány, és hogy hogyan teljesítenek a nálunk végzettek később az érettségi után. Nyilván ehhez nemzetközi tanulmányokban kell részt venni, és egy a PISA OECD felmérésnek a részeként is megmérettettük magunkat. Az eredmények kiválóak voltak. A 15 éveseink gyakorlatilag a világon legjobban teljesítők között végeztek. Letölthetik egyébként a websájtot, ahol az OECD tanulmánya olvasható. Ezen felül egyébként más PISA tanulmányokban is részt vettünk, például Luxemburgban, és ott is ismertek már az eredmények. Most egy iskola alapú, iskola, iskolai eredményeken alapuló tanulmányt dolgozunk ki. Nem is tudok jobban egyet érteni Kavada úrral, a tekintetben, hogy mennyire nehéz a helyzet jelenleg Brüsszelben. Körülbelül 350-400 diákkal több jelentkezik évről évre nálunk, és az európai bővítés óta, és hogy is mondjam, gyakorlatilag az, hogy új iskolákat építsenek, erre nincsen kapacitása a befogadó, az otthontadó országoknak. Egy rövid áttekintést adnék arról, hogy mi is a helyzet a brüsszeli iskolákban. A Lákeni iskolát tavaly nyitottuk meg 2012-ben, szeptemberben, és 2000 diákunk van. És látjuk, hogy gyakorlatilag két év múlva teljesen betelik az iskola. Minden kapacitását kimeríteni. Egy ötödik iskola megépítésére tettünk ajánlatot, és nagyon pozitív tárgyalásokat folytattunk a flamand nyelvű közösségekkel, és az unión belüli belga képviselettel is. Nyilván felmértük az igényeket, és mindezt egy normális időkereten belül kell utána megvalósítani. 2015-re gyakorlatilag ezerrel több helyre lesz szükség, ezért kell a belga oktatási minisztériumnak arról döntenie, hogy megépüljen ez, a, ez az iskola. 1500 iskolára, 1500 diákot befogadó iskolára lesz szükség 2019-re, és nyilván ennek helyéről és idő keretéről meg kell állapodni, de ahogyan elmondta a belga kollega, nyilván erre vonatkozóan is miniszteriális döntésre van szükség. Csak megerősíteni tudom, hogy egyetértek a költségvetés ügyében a Kavada jelentéssel. Nagyon nehéz évek vannak mögöttünk mert az egyes kategóriájú emberek, akik nem akarnak igazán fizetni tandíjakat, nos, ezeknek a száma folyamatosan növekszik. Aztán a 2 3 kategória száma csökken, mert a helyet elviszik az első kategóriások, és a tagállami szinten is válság van. Hát számos országban az oktatási ágazatban csökkentések voltak, bércsökkentések is, és ez befolyásol bennünket bizony vagyis a 28 tagállamtól kisebb bevételeink vannak, mint terveztük, csökkenteni kellett 30%-kal a második osztályú tanárok bérét, aztán a helyi szinten mintegy 20%-kal csökkentettük a helyi tanárok bérét, és vannak nehézségeink emiatt aztán, hogy bizonyos gimnáziumi tanárokat fel tudjunk venni, de helyi szinten is ez az igazság, hiszen a természet tudományos oktatást biztosító tanárok igencsak keresettek pillanatnyilag, függetlenül a nyelvüktől. És, és a Kavada jelentés is tartalmazza, hogy a pénzügyi rendszer a költségvetési helyzet rákényszerít bennünket arra, hogy újra szervezzük a dolgainkat, újra átgondoljuk a dolgokat, és a számok növekedése miatt, vagy ellenére nem csökkent. Egyébként pedig az egy diákra jutó költségek folyamatosan csökkentek az elmúlt évben, és 2015-ig fennmarad ez aztán az, az európai intézmények hozzájárulása még inkább csökken, diákra vetítve. Több első kategóriás diákunk van, ez folyamatosan nő ez a szám és a hozzájárulás. És természetesen a tanácsban született a döntés, nem a bizottság tehet erről, és hát ott van a döntés náluk, hogy hogyan vizsgálják a költségvetést a jövőben, mi történjen ez a költségvetéssel. Aztán a diákok támogatása, hogy volt egy ilyen felvetés, hogy a, a, hát nem foglalkozunk kellően a fogyatékkal élő diákokkal, vagy a különleges elbánást foglalkozó diákokkal. Nem, ez nem így van, ezt nem tudom, egy 800 ilyen diákunk van, amely különleges elbánást követel, és integrálni tudjuk őket így folyamatosan nő az erre fordított költség, annak ellenére, hogy összességében a költségvetésük egyre kisebb. Valóban az igaz, hogy pillanatnyilag 3,2%-ról beszélünk, ez nem nincs meg, a, nem ugyanaz, mint a nemzeti szinten, de hogy is mondjam, hogy megvan ennek az oka, Hogyha megnézzük a számokat, akkor 2,7% volt ez 2010-ben, és most 3,2-nél járunk, vagyis növekedésről beszélhetünk. Sokat beszéltek a költségmegosztásról, nagyon kemény tárgyalások folytak az elmúlt években. Sikerült az elmúlt ősszel egy kompromisszumos megoldást találni a költségmegosztásra. Sajnos még nem látjuk a konkrét eredményeket, de az összes tagállam, mind a 28 tagállam végül is belement abba, hogy minden egyes országra van egy cél meghatározás, és a diákok nemzetisége szerint történik a megosztás. Már említésre került, hogyha a cél, hogyha nem kielégítő az a célszám, amit meghatároztunk, akkor az országok ezt kiegészíthetik, növelhetik, és kompenzálni tudjuk, ki tudjuk kiegészíteni, hogyha vannak államok, akik sok tanárt küldenek, és vannak, akik kevesebbet küldenek, ott van egy kiegyenlítés. Például vegyük a kémia tanárokat, ott nehéz megtalálni őket a piacon. Minden esetre Egyet értettünk abban, hogy mi 2015-től kezdve minden egyes tagállam növeli az inputot, méghozzá 20%-kal évről évre, 2020-ra a költségmegosztás működni fog az új rendszer szerint. A kormányzó tanács lesz az, amelyet sikerül majd reméljük bevonni ebbe a költségmegosztásba. Azt gondolom a kritikus intézkedéseket meghoztuk, de egyelőre nem kaptuk meg a teljes támogatást. Egy kicsit rossz számot is említette. 167 be nem töltött hely van a rendszerünkben, és megváltoztattuk azt a módot is, hogy hogy mondjam, hogyan tudjuk a kiküldetést szabályozni, és most látjuk, hogy a tagállamok tényleg készek arra, hogy gimnáziumi tanárokat és nem anyanyelvi tanárokat delegáljanak. Ezt látni kell. Európai iskolákban nagyon fontos, hogy anyanyelven tanítsák az anyanyelvet. Tehát ez nem lehet kivétel, tehát ez, ez, ez egy alapvető elv. De vannak olyan tantárgyak, mint a történelem, a művészet, a testnevelés, stb., amit olyan tanár is taníthat, aki igazából nem anyanyelvi tanár bizonyos esetekben matematikában, és sőt, lengy, vagy sőt nyelveken is elképzelhető, hogy valaki olyan tanítson egy nyelvet, aki eredetileg nem anyanyelvi, de gyakorlatilag a kompetenciáját tekintve megközelíti az anyanyelvi tudást. Abban bízunk, hogy megoldást találunk a strukturális problémánkra és nagyszámú új tagállam van, akik nem tudnak elég tanárt delegálni és sokan vannak az anglofon vagy a frankofon területről, akik érintve vannak, aztán Kavada ajánlás az volt, hogy vizsgáljuk felül a különböző tandíjainkat, és az a döntés született, hogy a hármas kategóriában növeljük a tandíjakat. Ez teljesen új dolog, és 2013. szeptember 1-ével lépett hatályba ez a döntés. Aztán jelentésben az szerepel, hogy több nyelvi szekciónk legyen, aztán a bolgár, a román szekciót is létrehozzuk, és két héttel ezelőtt észszülőkkel találkoztunk, és velük együtt tervezük, hogy szlovák lett és észt szekciót is nyitunk Brüsszelben. Ó, nézzük most, a, hogyan tudjuk megreformálni a már a gimnáziumi szintet. Az oktatásban alaposan megvizsgáltuk, mit tudunk tenni, és azt gondolom, hogy elég sok hamis információ kering pillanatnyilag. A kormányzó tanács több döntést hozott azon ajánlások alapján, amelyeket a második szinten, a gimnáziumi szinten kívánnak végrehajtani. Például szeretném elmondani, harmadik nyelvet is elkezdtek oktatni, és ez egy pozitív dolog E, az a döntés is megszületett, e, az e, infokommunikációt is fokozottabban oktatjuk, ez is egy pozitív dolog. Aztán úgy döntöttünk, hogy számos más dolgot megteszünk, például a művészetet, a zenét kötelezővé tesszük a harmadik szintű oktatásban, és azt kell, hogy mondjam, a költségtényező nem a legfontosabb tényező, hogy mi miatt hoztuk meg ezeket a döntéseket a kormányzat tanács úgy döntött, amint ahogy a munkacsoport javasolta, hogy hatásvizsgálatot kell készíteni a javaslatokról. Pillanatnyilag egy irányító bizottság ült össze, és megpályáztatják ezt a következő hónapokban, és abban bízunk, hogy egy megfelelő szervezetet találunk, amely már ilyen tanulmányokat készített végül is. Elmúlt alkalommal is ez történt egy Cambridge-i egyetemi csoport volt az, aki megvizsgálta az érettségi reformot, ennek a hatásait, és hasonló feladatot kérünk most is. Még nem dönt el, hogy ki csinálja ezt, de mint mondtam, megpályáztattuk már ezt a feladatot. Ami azt jelenti, nem csak gazdasági érdekek játszanak szerepet, hanem tényleg alaposan végig gondoljuk, hogy mi mit tehetünk az érettségével. Az európai érettségről nincsenek most szlájdjaim, nincsenek diáim, de ez, az egyetemek nagyra becsülik az ott megszerzett érettségét. Honibal hogy szeretném tájékoztatni, hogy a iskoláink oktatási részlegében készítettek egy anyagot, ami a websájton meg is található, és akkor abban látszik, hogy hogy az érettség az 50%-a Egyesült Királyságban megy tanulni egyetemekre, és úgy tűnik, hogy nincsenek komoly problémáik, hogy jó ajánlatékot kapjanak, és jó helyeket találjanak a legjobb egyetemeken. Tehát azt gondolom, hogy igenis értékes az érettségi német, holland, francia egyetemekről ugyanezt mondhatom, de még a tengeren túlon is elmondhatjuk ezt. Most nem akarok a részletekben menni, de egy pont, amit a dokumentum végén láthattunk, eh, kik azok, hogy kiesnek az iskolából, akik eh, tehát látjuk, hogy tényleg eh, ismétlődnek a jelentések. mint egy 19 intézkedésről van szó, hogy foglalkozunk a kibukókkal, és azt kell, hogy mondjam, és elég jó eredményeink voltak az ismétlési aránya 2,7%-ról most lement 1,2%-ra elmúlt nyáron az osztályismétlők esetében. Ez egy statisztika, amit még be tudnék mutatni, de most abban vagyom. Abszolút nem osztom a pessimizmust, ami jelen van a teremben természetesen sikerük áldozatai végül is itt Brüsszelben, az európai iskolák vonatkoznak Frankfurtra is, Münchenre is, számos más helyen. Túl sok a diákunk, akik szeretnének európai iskolába járni, és európai oktatásban és Most nem tudunk helyet biztosítani nekik ez a helyzet pillanatnyilag. És ez tényleg sajnálatos, mi is nagyon sajnáljuk. A luxemburgi helyzet kiváló, van egy új iskola, és sokkal több harmadik kategóriás diákunk van, akit ott fel tudunk venni és a luxemburgi kormányjal arról tárgyalunk, hogy bővítsék az iskolát a jövőben. Összességében tehát elmondhatjuk, a kormányzó tanácsban számos intézkedést hoztunk még hozzá nehéz időszakban, nehéz körülmények között, hogy, és népszerűek az iskoláink, mint valaha, és igenis túltelítettek pillanatnyilag, ezen dolgoznunk kell, ezt be is látjuk, és a, akredit, és az akkreditáció meglehetősen jól működik jó, jól állnak az iskoláink. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hallottuk a follow-up volt, és tényleg gratulálni szeretnék Jean Marinak a elvégzett munkához. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy meg kell hallgatni azokat, akik megkeresnek bennünket, és panaszt tesznek azt gondolom, hogy nem az összes panaszt tudták feldolgozni eddig, és azt gondolom, most szót adok az INTA Fárenc képviselőjének, a szülők képviselőinek, Barbara Kroinez, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy személyesen érdeklődött az európai oktatás iránt, és hogy meghívtak bennünket, hogy mi is elmondjuk a véleményünket a jelenlegi helyzetről. Ez hát, Konyos Barber vagyok, és eh, tényleg én vagyok az Interparanculjon a megválasztott elnök, eh, és mi koordinátori szerepet játszok, és a különböző európai iskolákban lévő szülői közösségeket képviseljék. Az Interparanc részt vett a a kerekasztalon, és eh, tájékoztattuk a szakbizottságot a follow vagy a follow hiányáról. Éppen nem régiben egy probléma is kialakult itt az európai iskolák kapcsolatban, és nem látjuk az általános finanszírozási problémákat. 2002-ben kezdődött ez, és igazából nem a pénzügyi terheket nem tudunk lefedezni az utóbbi időben ez súlyos helyzethez vezetett. Többször megvitatták már 2013-ban, és egy rendkívüli illésen az EU oktatási minisztereknek is foglalkozniuk kellene a lehető legkorábban azzal, hogy a jelenlegi válságot megvitassák. Tényleg sürgetőnek tartjuk egy ilyen ülés egybehívását. Most kilenc hónap eltelt időközben, és nem jelentkeztek megoldással, hiteles megoldással a francia, angol, német nyelvű tanárok iránt meglehetősen nagy a kereslet. Ezek a legfontosabb nyelvek Európában, és ezen akarjuk tanítani a diákjainkat második vagy harmadik nyelvként is. És vizsgálni kell, hogy a kiküldetés hogyan viszonyuljon ehhez. És politikailag is meg kell hozni a szükséges döntést, és a terepen meg kell vizsgálni, hogy mi történik, a, mi történik rendszer szinten ezekkel. És azt látjuk, hogy megfelelő strukturális modellre van szükség, amit az összes tagállam támogatni tud egy mechanizmust, eh, amit bevezetnek, és a legjobb eh, megoldást kínáló forgatókönyvnél is gyakorlatilag csökken évről évre a tanárok kiküldetése, és nem tudnak kellő időben delegálni, és a 2012 óta gyakorlatilag sosem tudják a tanárokat biztosítani, és hogy alternatív forrásokat keresnek a finanszírozásra, ez meglehetősen bizonytalan ezek a költségvetési csökkentések jól láthatók, annak ellenére, hogy a diákok száma növekszik, és optimista megközelítés esetében is, hogy bizonyos országok továbbra is küldenek tanárokat, Belgium, Németország, Írország, Hollandia, sőt az Egyesült Királyság is küld embereket, ez fontos lenne, és önkéntesen keresünk, és Gyakorlatilag a piacon nagyon keresettek a természettudományos tanárok, és a folyamatosságot kell biztosítani. Kell nagyon kevés a tanár bizonyos területen, tehát szomorú a kép. De nem csak az oktatásról van szó, itt nem csak a gyerekek egy generációról van szó, hanem az európai oktatás egységessége, az európai érettségi egységessége. Ez egy olyan modell, mint hallottuk, hogy tagállamok egyre többen, így Finnországban, Franciaországban, Németországban, stb. bevezetik ezt a rendszert, és látni kell, hogy az európai iskolák legyenek multikulturálisak, széles körűek, és 18 éves kortól kezdve, 18 éves korig biztosítsák az oktatást, ahol a saját kulturális gyökereik alapján képződhetnek a gyerekek. Ezért azt gondolom, ha az európai oktatásról egy szélesebb körű vitát kell folytatni. és ha erre sor kerül, akkor ennek örülünk is. Ami a költségmegosztást illeti, ez is régóta folyik ez a vita, és a gimnáziumi szinten mindenek előtt radikális változtatásokra van szükség, hogy az európai oktatást fellendítsük, és erősíteni kell az elfogadottságát egész Európában ezeknek az érettségiknek is, és Kavada úr is erre felhívta a figyelmet. Örülök annak, hogy eh, beszéltek, hogy egy külső vizsgálatra kerül sor, értékelésre kerül sor, és ott konkrétan vizsgálják ezeket a témákat. Aggasztó azonban, hogy egy sor javaslat még rontja a helyzetet a költségmegosztásban, mindenek előtt a három fő nyelven, ami azt is jelenti, hogy a multikulturális, a többnyelvű jellemzői romlanak ennek az oktatásnak, és ne erősteni kell a gyermekek nemzeti identitását is, e, e, ami az alapja az európai identitásnak, ehhez szükség van a nyelvi tanárokra. Nem csak arról van szó, hogy valaki megértsen egy nyelvet vagy egy kifejezést, hanem arról van szó, hogy a tanároknak meg kell érteniük a nemzeti rendszereket, ahova visszatérnek a diákok. És az egyetemekhez való hozzáférést is így tudjuk csak biztosítani. Ez nem. Itt ezt végig kell biztosítani, nem egy rövid időszakban, hanem át kell hatni az egész oktatást egy ilyenfajta megközelítésnek. Most ennyit a jelenlegi válságról és ami a, a pedagógiai finanszírozási válság ügyében is szeretik röviden beszélni az ajánlásokról. 2011-ben az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el ezzel kapcsolatban, és szomorúak vagyunk, hogy így visszatérünk ugyanerre a témára komoly javulás nélkül. Világos, Persze, vannak pozitív megfigyelő dolgok, megvitatjuk a témákat, de azt is látjuk összességében, hogy a gyerekekre gyakorolt hatás mi, mint hallottuk, növekszik a diákok száma, a, a jövedelem csökken, csökken, és a, harmad a bevételek csökkennek, és az ötödik iskola sem készül el, az biztonság is most a kormányzó tanács elé került, mint fontos téma, egyre kevésbé hangsúlyozzák az anyanyelvet, és nyelvi szekciókat is kívánnak becsukni. Te. aztán újra csoportosítják az osztályokat, megint csak a tanárokra térünk vissza, és a, a tanárokat támogatják a nemzeti tanfelügyelők, de és ez mindenképpen segít abban, hogy javuljon a helyzet a tantervek esetében az Európai Parlament és az Európai Bizottság erősítse ezt a megközelítést. Mindenképpen jobb vezetésre van szükség, és nagyobb munkát kell végezni, hogy egy nagyobb fenntartható, ö, fenntarthatóságot biztosítsunk az európai iskolák számára. Tudom, ö, a szülők oldalán nem 15 órát töltöttem elnökként, de már régóta vizsgálom a témát, és nagyon nehéz konstruktívnak és reménykedőnek maradni. És tudom, hogy sokan pessimisták itt is, ezt meg tudom érteni. Hosszú távú megközelítésre van szükség, elképzelésekre, és szeptemberhez meg tanárok kellenek. Ne felejtsük el, hogy a diákok generációja már most itt van aki őnekik pedig oktatást kell biztosítani. Thank you very much. Köszönjük szépen. Még mindig van egy kérdés, ami a raipőri jelentésből generálódott, és ez már nagyon régen volt. Azon fiatalok közül, akik aztán végül nem mennek érettségit tenni, kimaradnak az iskolából, és nem lesz bizonyítványuk. Nos, hát rájuk nézve szeretném tudni, hogy van-e valamiféle vita a legfelső tanácson belül ezzel a problémával kapcsolatban. Tehát értik, hogy mire gondoltam? Elmondom németül is. Ugye van egy egy olyan bizonyítvány Németországban, amit megkaphatnak a diákok, hogyha nem fejezik be az érettségihez vezető tanulmányaikat. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet, kivinen úr? Igen. Az elmúlt években a tagállamok foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és úgy tűnik, hogy van egyfajta végzettséget adó diploma, ha úgy tetszik, 15-16 éves korban, és ugye valaki úgy dönt, hogy szakképesítést akar szerezni, vagy gimnáziumba, akkor a felmerülő alternatívák közül választhat. Nyilván az európai iskoláknál egy csapás irány van, ez az érettségire érettségében végződő iskolai rendszer, de szükség van, és ezt mutatta az egyik munkacsoportunk is, hogy azok számára, akik elhagyják ezt a fajta iskolarendszert, és másik képzést választanak, azoknak ismerjük el az addigi tanulmányait. Az európai iskolákban ugye hat éves kortól tanulnak már nyelveket, és nagyon jól ismerik nyilván ez, azok a, a, a tantárgyakat, illetve a tanárok is azt a nyelvet, amelyet tanítanak. És a tantárgyak ismeretében mehetnek tovább is az európai iskola után megfelelő szakirányba. Ezzel a középfokú oktatást kutató munkacsoporttal is megvitattuk, hogy hogyan lehet elismerni a fiataloknak az addigi tanulmányaikat az egyes tantárgyakban. Ezeket a kérdéseket tudtuk körbejárni eddig. Elnök, köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne. Több alkalommal megkerestek azzal kapcsolatban, hogy azok, akiknek európai érettségük van, ezzel Németországban például, amennyiben ezek a tanúsítványok, ezek a bizonyítványok nincsenek lefordítva, nem tudnak semmit kezdeni. Hát nem tudom, hogy ez csak egy nyelven létező baccalaureá, azaz európai érettségi, vagy lehetne ezt fordítani, hogy a közigazgatások tudjanak valamit kezdeni vele az egyes tagállamokban. Lehet, hogy itt az igazgatás részéről valami rossz szándék is meghozódik a háttérben. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban kaptak-e önök megkeresést. Nos, hát először is azok a diák, akik elhagyják a, az európai iskolai rendszert, és ugye 28 tagállamról beszélünk, és aztán Horvátországgal meg lesznek a jóváhagyások is ezen a héten. Nagyon fontos, hogy az európai iskolában szerzett tudás az megfeleljen egy olyan szintűnek, amit otthon kapna a diák. Az a gond, hogy nagyon sokszor, hogy azok az iskolák, akik fogadnak diákokat, azok nem tudják, hogy milyen előmenetelük van, milyen előképzettségük van. Az európai érettségi bizonyítványokat az adott diáknak az adott nyelvi szekciója állítja ki. Jövő nyáron lesz először, hogy bolgár és magyar nyelven, akiket a régi rendszerre nem tudtunk lefedni, most megkapják a saját nyelvükön az európai érettségit. Elnök? Jó, rendben. No, kollégák, önök közül ki kérne szót, Takula úr, parancsoljon. Ja, muutama sana itse Köszönöm szépen. Hát, amit Kivinen a főtitkár úr elmondott, és bemutatott, azt gondolom nagyon sok tiszta vizet öntött a pohárba, és így tudjuk, hogy hol is tartunk a gyakorlatban, hiszen az európai iskolák egyfajta úttörő szerepet is játszhatnak. És tudjuk, hogy az Európai Uniónak csak egyfajta soft koordinációs hatalma, kompetenciája van, és az olyan közösségekben, mint az Európai Unió, lehet a legjobban az Európai Unió iskolák, az európai iskoláknak az ügyét felkarolni. No, azért aggájaim is vannak, és ezek a, a belga problémákra vonatkoznak. Hiszen a rendelkezésre álló tanárok, vagy az alkalmazásuk mikéntjét versenyképessé kell tenni. És jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy bonyolult a helyzet. Aztán nagyon sokszor úgy tűnik, hogy tényleg a, mindez az oktatás minőségének a rovására megy. De Franciaországban is úgy tűnik, hogy gond van a kompetens tanároknak a, az alkalmazását illetően. Vannak olyanok, akik, mint például a britek, akik akár ilyen adóparadicsomokat kívánnak oltalmuk alá helyezni, és nekik is többet kéne tenniük azért, hogy megfelelő számú tanár álljon rendelkezésre. Aztán ugye elhangzott ízt, hogy nincs elegendő épület, nincs hely, nincs tér, ahol föl lehetne építeni ilyen iskolákat, miközben hát ezek a névjegykártyáink, ezek az európai iskolák a, a legjobb névjegykártyák számunkra. Nem elitiskolákról van szó, nem is kell, hogy azok legyenek, de azért lengje körül őket az, hogy ezek sikeres intézmények, ahová szívesen küldik bizalommal a szülők a gyerekeiket, ahol megfelelő és jó színvonalú képzést kapjanak, jó körülmények között. Miközben ezt szeretnénk, azt halljuk, hogy túltelítettek az osztályok, kevés az, a tanár, aztán vannak külső problémák, mint a biztonság. Úgyhogy ezek az én meglátásaim, de Kivinen úr prezentációja kiváló volt. Most pedig a mi feladatunk és a tagállamok és a bizottság feladata az, hogy tovább lépjünk, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a finanszírozás kérdése is megoldódjon. Tehát nem a mi feladatunk, igazad van, a tagállamoknak a feladata ez. Mi nem nagyon szólhatunk ebbe bele, csak iránymutatásokat adhatunk, úgy, ahogy Kavada úr tette, és ahogy ezeket részben megszívlelték. Trőpel asszony kapszót. Köszönöm szépen, specifikus kérdésem van az épület hiányt, illetően Brüsszelben. Szeretném tudni, hogy elgondolkodtak-e bármikor is azon a lehetőségen, hogy strukturális alapokhoz nyúljanak? Van-e lehetőség esetleg ezekből az alapokból, hogy új épületeket finanszírozzanak belőlük? Kivinen úr. Hát a kormányzók tanácsának van egy ö, ö, egyezménye, amelyet Belgium is aláírt, és ennek értelmében kötelezi magát arra, hogy felépítse ezeket az iskolákat, anélkül, hogy ránk terhelni ennek a költségeit. Megvannak tehát a költségvetési sorok ehhez. Úgyhogy a belga befogadó fél kezében vagyunk, hogy úgy mondjam. De mondhatok mást is, többet is a brüsszeli helyzetről. Az Interparents elnöke egy boldog ember, hiszen egy olyan iskolában tanít, ahol, ahol van hely, van tér. De nézzék meg a Lákeni iskolát. Kiváló, brilliáns módon nagyon modern iskola, minden sztendernek megfelel. 800 üres helyünk van még mindig. Másik oldalon az Ököli iskolában, a Verkenneli épületben, ahol 400 helyet megint csak nem tudunk betölteni. Tehát ott, ahol van hely további diákok számára. Nos, a kormányzó tanács egyrészt garantálta a szülőknek azt, hogy nem fogunk elmozdítani, átirányítani diákot egyikből a másik iskolába. Tehát ezt nem is tehetjük meg, csak azért, mert mondjuk az egyik iskolában, ahol túl, túltelítettség van, túljelentkezés, valakit átirányítunk egy üres helyekkel rendelkező iskolára. Tehát ezek a legújabb hírek, egyébként e-mailen kaptam, hogy a következő tanévre, szeptembertől kezdődő tanévre most kaptuk meg a beiratkozásokat, és 1600 beiratkozást könyveltek el, ami rekordnagyságúnak számít. 150 ebből a jelentkezőből egyébként még bölcsödekorú, úgyhogy óriási demográfiai változás következett be, és e- ezekre a változásokra nem készültek fel, nem felkészültek, nem készítették fel, hogy úgy mondjam, az épületeinket. 5-6 éves tapasztalattal rendelkező oktatók és munkatársak vannak itt, akik a családot alapítottak, akár az iskolában is, és a következő években fogjuk értékelni és áttekinteni azt, hogy mekkorák az igények. Van jelenleg kihasználatlan tér és kihasználatlan hely, de a Voluvei iskolában például nagyon nehéz a helyzet, mert senki nem akar onnan elmenni. Pedig 3100 diákról van szó. Összesen nyolcan akartak elmenni, nagyon szerették az iskolát, amely egyébként nem a legmodernebb standardek szerint működik, de nagyon nehéz az alapján, az ígéret alapján, amit tett a kormányzó tanács lépni bármilyen irányba. Costa képviselő. Köszönöm szépen is nagyon érdekesnek tartom ezt az eszmecserét. Hallottuk a különböző álláspontokat, és világos az is, hogy megközelítéseknél figyelembe vették azt, hogy milyen ingatlanok, ingatlanok léteznek, és hát a cost sharingben pedig a tagállamok is megpróbálnak részt venni és növelni a részarányukat, ami persze nem könnyű dolog, főleként a válság kontextusában, Olaszországra vonatkozóan mondom ezt többek között, és hát most beszélnék azon iskolákról is, amelyek ö, nyitni akarnak különböző országokban, így Dindizben, Olaszországban. Hallottuk azok az ismérveket is, amelyeknek az alapján az kérelmeket elfogadják, és ugyanakkor rákérdeznék az ismérvekre, milyen kritériumok döntik el azt, hogy az egyik vagy a másik iskola alakuljon ki, és a döntési folyamat hogyan érvényesül. E tekintetben az igazgató tanácsnak milyen szerepe van? Északon, Európában sokkal több iskola működik, mint délen. Ez is egy érdekes dolog. Miért van ez így? És elnézést kérek, hogy önöknek most itt hátat fordítok, de mégis a mikrofonba kell, hogy beszéljek, és rákérdeznék arra, hogy mi van azon diákokkal, akik kudarca sembesültek, illetve mi van azon gyerekekkel, akik sajátos nevelési szükségletekre tartanak igényt. Milyen fajta fellépéssel tud az iskola élni, milyen különleges akciókat alakítanak ki és mit tesznek az iskolákat tekintetben, hogy vannak magasabb szinten képzett gyerekek és kevésebb te, jól, jól teljesítő diákek is, és hát vannak olyan diákok, akik jobb szolgáltatásokban részesülnek egy iskolában, másikban pedig kevésbé. Tehát nagyobb átláthatóságot tartanánk itt kívánatosnak. Grazie, Silvia. Is there any other question? Köszönjük szépen. Valaki másnak van-e még kérdése? Akkor a főtitkár úrnak adok szót újra. A kormányzó tanács áttekintette az akreditált európai iskolák alapításának a szabályait, ezeket egyszerűsítettük és világosabbá tettük, pontosítottuk. A tagállamok javaslatai alapján bárki tehet egyébként a tagállam közül ilyet. A közös értekezleteken tudjuk ezeket megvitatni. A nemzeti hatóságoknak további adatokat kell szolgáltatniuk, és aztán a kormányzó tanács hozza meg a végső döntést, ezután megnyílhat az új európai iskola. Nyilván ezeknek az iskoláknak a garanciáját, a minőségi garanciáját szeretnénk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a tanterv az gyakorlatilag az akreditált tantervnek megfelelő kell, hogy legyen, és utána auditáljuk is ezeket. Aztán ami még a kibukókat illeti, hát nem választjuk ki a saját diákjainkat, de nyilván van egy természetes kiválasztódás itt Brüsszelben, és Kavada úr azt mondta, hogy a beiratkozási politikánk nagyon szigorú. Az 1600 diák közül jövő szeptembertől az egyes kategória alá tartozó diák. 40-50 lehet a második kategóriába tartozó, 10-20 a harmadik kategóriába tartozó, de a legtöbben azok európai funkcionálusok gyerekei. Vannak olyan iskolák, ahol akár 17% az egyes kategória alá eső ö, diákok száma, Berkemben viszonylag alacsony ez az arány. Tehát nagyjából ugyanúgy teljesítenek a diákok, tehát nem nincsen előzetes kiválasztás, a társadalmi gazdasági hátteret nézzük meg, ezt tudjuk gyakorlatilag figyelembe venni. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság is képviseltetve van. Kinek adhatok szót? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van nagy figyelemmel követtük nyomon ezt az eszmecserét, nagyon fontos témáról van szó, és szintén nagy figyelem övezte azt a beszámolót, amely a főtitkár úr tartott a Kavada jelentésnek az utóéletéről nyilvánvalóvá váltak, hogy melyek a leglényegesebb kérdések, amelyekre külön rámutatott az Európai Parlamenti képviselő Jean-Marie Kevada, többek között a kirendelt tanárokkal kapcsolatosan, a túl zsúfoltsággal kapcsolatosan és a középfokú oktatással kapcsolatosan. Tehát ezek a fő témák, amelyeket mi is kiemelt témáknak tekintünk, és valóban a középfokú oktatással kapcsolatosan várjuk az értékelést. Az Európai Bizottság pedagógiai kérdésekkel nem szokott foglalkozni, nincs erre hatáskörünk, ott vannak a tagállami szakemberek, ők sokkal illetékesebbek és felkészültebbek ezen témákban, mint az Európai Bizottság, és ők azok, akik képesek a különböző oktatási rendszereket összefüggésükben látni a középiskolát a felsőfokú oktatással, és ez teheti lehetővé azt, hogy a az európai középiskolák kellő módon kapcsolódjanak a felső oktatási tevékenységekhez, és így módon lehetővé teszik tehát a belépést a felsőoktatási intézményekbe. Ami pedig a finanszírozást illeti, az Európai Bizottságnak a cost sharing a költség megosztással kapcsolatosan az, hogy valószínűleg jobban is teljesíthetünk volna, nem volt túlságosan ambiciózus, kellően nagyra törő a megállapodás, és tulajdonképpen a phasing in sokkal kívánatosabb lett volna, hogyha gyorsabb lett volna, nagyobb részvétellel a tagállamok részéről. Ugyanakkor azt alapítjuk meg, hogy a leg kisebb közös nevezőn alakult e, ez a megoldás ki, ehhez a magunk részéről is hozzájárultunk, és most várjuk meg azt, hogy 2015-ben mindez hogyan fog működni, és akkor ennek fényében tekinthetjük át azt, hogy ha dolgok hogy működnek, jól működnek-e, úgy, ahogy kialakultak. Ami pedig a finanszírozásnak egy másik aspektusát illeti, kiemelném azt, hogy szó esett a az oktatóknak a jogállásáról, többek között a kirendelt tanároknak a jogállásáról. Hagy hívjam fel a tisztelt képviselő hölgyek és uráknak a figyelmét arra, hogy valamennyi felülvizsgálata a tanárok alkalmazásának, gazdasági szempontból is, a párhuzamosságnak a jegyében történtek. Tehát megvizsgáltuk azt, hogy milyen jogállása van az európai intézmények alkalmazottjainak, és milyen alkalmazási feltételek érvényesülnek az európai iskolákban többek között, milyennek a bekerülési feltételek az európai köztisztségviselői karba, és ennek a párhuzamoságának a vizsgálatával foglalkoztunk az oktatási rendszeren belüli fejleményekről. Bízunk természetesen az önök szakbizottságában, azért, hogy önöknek sikeres lesz a fellépése, és a költségvetési hatóságok kal való tárgyalásaik során sikerül majd elérniük azt, hogy az európai iskolák kellő finanszírozásban részesüljenek. Áttérnék most a túl zsúfoltságnak a kérdésére, többen is említették ezt a kérdéskört. Stefkovics biztos úr, alelnök többször is ez ígyben e témában felvette a kapcsolatot a belga hatóságokat, és összevezte őket arra, hogy olyan döntés hozzanak, amely lehetővé teszi az ötödik európai iskolának az elhelyezését Brüsszelben. De sajnos különböző okoknál fogva, és ezekre az okokra utalt többek között a belga delegáció, konjunkturális tényezők is itten meghatározták a fejleményeket, nevezetesen azt, hogy nem sikerült tető alá hoznunk ezt a tervet, de ez feltétlenül prioritást jelent a számunkra, ezt tudom válaszolni akkor a elhangzott, elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen! Nem kaptam a belgáktól most választ erre. Most nem akarom újra feltenni a kérdést, nem is akarok rákérdezni még egyszer, hogy Belgiumban végül is miért nem született válasz. Lehet, hogy a választásokon múlik, nem tudom. Vagy kíván-e valamelyik belga képviselő még hozzászólni van? Most kapnak lehetőséget erre, úgy látszik nem. Jó, rendben, akkor Kavada úr nevében is szólhatok szerintem. Köszönöm szépen a tartalmas tájékoztatást a főtitkártól. Ez rámutatott arra, hogy a parlament jelentését, amit Kavada úr készített, részben elfogadták, persze nem sikerült mindent elérni, az interferenc nem elégedett. Én értem ezt szülőként, nyilván más igények merülnek fel, mint amiket teljesíteni lehet. Ez általában jellemző az iskolákra, ugyanez vonatkozik az európai iskolákra is. De egy olyan vitát folytattunk a mai napon, ahol jobb képet alkothattunk, és bízunk abban, hogy Kavada úr tanácsait még jobban betartják, majd még Kavada úrnak egyszer szeretnék szót adni a tanácskozás végén, mint jelen. Nagyon rövid leszek, kedves Doris, végtelen köszönetet mondanék, és ezt azért teszem, mert nagyon örülök annak, hogy egy olyan jelentés amely egy sor ajánlást is tett, nem került egyenesen a kukában, úgyhogy külön köszönet ezért, és köszönetet mondanék a meghívottaknak is azért, hogy valóban többen törekedtek arra, hogy konkrét információkkal szolgáljanak. Néhány pontot szeretnék még kiemelni, nem is várok ezekre kérdéseket, vagy illetve válaszokat, csak mégis megfogalmaznám őket. 2012-ben 100 11 állás nem került betöltése, pontosabban 2013-ban tehát több mint 100 állás nincs betöltve, és 28 olyan állás, amely a francia nyelvhez kötődik, ezt mondom, a szintén Franciaországból származó hozzászólónak, hogy ezt közvetítse a francia oktatási miniszternek. 1 millió 200 ezer ember dolgozik aktívan, oktatóként Franciaországban, és hát nagyon-nagyon idegesítő véleményem szerint, hogy 28-at nem került, nem sikerült körülülük találni azért, hogy a saját nyelvükön oktassanak, és hát most hát utaljak arra, hogy hát nagyon sok kiváló oktató létezik, az én fiamnak is, a filozófia tanára egészen kiváló, és például ő is mintaként szolgálhatna, vagy mások is, és ezen kívül 50 brit állás sincs azt hiszem betöltve, és úgy gondolom, hogy ettől, hogyha ezt betöltedik ettől se menne tönkre a brit empírium. Németország esetében 18 állásról van szó, és hát úgy gondolom, hogy ezt már vége, régen meg kellett volna oldani. És végezetül. Úgy gondolom, hogy mindezen eszmecserék és ezekkel a kérdésekkel már több éve foglalkozunk, és én vagyok az egyik utódja számos egyéb európai képviselőnek a témában, szóval úgy gondolom, hogy fontos nyugtáznunk az Európai Bizottságnak a jó indulatát, többek között az alelnökének, Szelkovics úrnak a jó indulatát, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy gondoljuk végig már jogi szempontból is, hogy hogyan lehetne az érvényes szabályokat kiegészíteni az alapszerződés jelentést ki egészíteni, például egy jegyzőkönyv, egy egészítő jegyzőkönyvnek a segítségével, és így módon jogilag is ösztönözni arra, hogy a tagállamok járuljanak hozzá az oktatáshoz azon állampolgáriknak a javára, akiknek a gyermekei különböző ö, intézményekben tanulnak az európai közösségi országokon belül, tehát nem Belgiumot kell, hogy mindezt terheljen. E tekintetben nagyon fontos lenne, hogy egy ajánlás fogalmazódjon meg, én állok a rendelkezésükre, hogy e tekintetben is tanácsokkal szolgáljak. Köszönöm szépen a szakértőknek még egyszer. Kellemes hazautat kívánok, és folytatjuk a napirendünk megvitatását. Egy tanulmányról van szó, amit bemutatnak. A közös európai nyelvi referenciakeret végrehajtása a középfokú oktatásban. Brock urat és Inge van den Enge asszonyt üdvözlöm. A szakbizottságunk igyekezett egy kutatással tényleg, ha menni szeretnének, akkor távozzanak és oda kint folytassák a beszélgetést. Wir möchten gerne einiges wissen über Szeretnénk tehát bizonyos dolgokat megtudni a nyelvtanulás különböző szintjeiről, illetőleg a különböző Európai Uniós országok helyzetéről is, mennyire volt sikeres ez. Van den Ende asszony, vagy Brock úr kap szót. Uh, thank you very much for having the opportunity. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak arra, hogy bemutathatom az Európai Parlament Szakbizottságának ezt a tanulmányt elmúlt évben. Uh, én és a Panteinél lévő kollégák készítették ezt. Ez egy olyan intézet, amely Hollandiában rendelkezik székhelyel, a legfontosabb következtetésekről, ajánlásokról fogunk beszélni, és a bemutatás után természetesen lehetőség van kérdésekre és válaszokra. Az Euró... a KER, az Európai Tanács, az Európa Tanácsa azért készítette, hogy a erősítsük a transzparenciát eh, az oktatásban, a modern idegen nyelvoktatásban itt Európában. Ezt egyébként 2001-ben tették közzé. Akár egy általános keretet biztosít, amely rámutat arra, hogy eh, mit kell tanulni annak érdekében, hogy gyakorlatban használni lehessen egy nyelvet. Ez egy keretet biztosít a tantervek számára iránymutatások formájában, de vonatkozik a könyvekre, gyakorló könyvekre, gyakorló füzetekre. A kell egyébként egy cselekvés megközelítésű nyelvoktatás híve hat különböző területet vizsgál, és hat szinten az A1-től a C3-ig, és a ker meg, meg kívánja könnyíteni az összehasonlíthatóságot a különböző országok között, de természetesen figyelembe kívánja venni a nyelvtudás területén a különböző nemzeti sajátosságokat is. A, a KER bevezetésére a többnyelvűséget tartjuk szem előtt, és megfelelő feltételeket kívánunk kívánni a konkrét intézkedések keretei között is. És a tanárképzést, a tankönyvfejlesztést kívánjuk még támogatni ezzel. Az Európai Bizottság az életen áttartó tanulás területén is alkalmazni kívánja a kert, és az európai nyelvi kompetenciák európai vizsgálatát is lehetővé kívánja tenni itt egyébként 14 különböző európai országot vesznek figyelembe, és értékelték az ott elért eredményeket, mint egy 45 ezer diákról beszélhetünk, akiket vizsgálták. A tanulmány célja az, hogy egy értékelést biztosítsunk, akár útján a tankönyvekben és a gimnáziumi másodlagos szintű oktatásban, és ezt vizsgáljuk, hogy hogyan tud, tudjunk ajánlásokat, következtetéseket megfogalmazni, és adott esetben további kutatásra is szükség lehet. Nézzük meg az általános végrehajtást országos szinten a korszerű nyelvoktatásban. Először is azt tesszük fel kérdésben, hogy a jogalkotásban hogyan szerepel a KER, illetőleg a magasabb szintű oktatásban, középszintű oktatásban hogyan tudjuk a kert figyelembe venni. Megvizsgáltuk a tanterveket, a tankönyveket és a magánszolgáltatók fellépését a területen, és az eredményeket is vizsgáltuk, tehát konkrétan a nyelvtudást, hogy van-e összefüggés a KER végrehajtása és a nyelvtudás között. Végül pedig ajánlásokat is készítettünk ez alapján. Mielőtt az eredményeket mutatnám be a tanulmány kapcsán, egy néhány szót szeretnék szólni a, arról, hogy mit vizsgáltunk. Hat EU tagállamot vizsgáltunk, és egy végzettségi szintet vizsgáltunk még hozzá a felsőoktatás való belépést német, angol, francia nyelvet vizsgáltunk, de más modern nyelveket is figyelembe vettünk. Spa, spanyolt például a tagállamok kiválasztásánál azt vettük figyelembe, hogy mennyire példaértékű egy-egy ország, és mennyi lehet monolinguálisnak vagy multilinguálisnak több nyelven tekinteni egy-egy országot. Itt arról van szó, hogy az anyanyelven kívül milyen más nyelvet beszélnek. Egyesült Királyság kiválasztott ország, Skócia, Svédország, Hollandia, Franciaország, Ausztria és Magyarország egyébként fontos volt természetesen a földrajzi kiegyensúlyozottság is. Ami kutatást egyébként megfelelően vizsgáltuk el a hat ország abból indultunk ki, interjúkat készítettük, az érintetteket kerestük meg a magánszolgáltatókat, és az európai szintű interjúkat is készítettünk. Most pedig vegyük a következtetéseket hogy különböző szinten veszik figyelembe a kert. Egyrészt az eredményeket vesszük a jogterületén, és általában ezt mondhatjuk, hogy minél inkább a jogban vagy a politikában, a nemzeti tantervekben figyelembe veszik a kert, annál jobban átkerül ez a terület a képzésbe, a tanárképzésbe. Egyébként Ausztria és Franciaország az, amelyek fokozottan vannak jelen a jogban. A, a legfontosabb feladatok, kihívások, amelyek itt jelentkeznek, kettőt emeltünk ki ezek közül, amiket mi fontosnak tartjuk. Az empirikus bizonyítékok hiánya, amit a tanulmány nem nyújtott tehát ker, és a tanulmányi eredmények esetében itt arról van szó, hogy politikai dokumentumokból kell kiindulni, amelyek befolyásolják a nyert, nyert oktatást, és másrészt pedig a tanároktól a legkülönbözőbb képességekre van szükség. Bizonyos ország, Franciaország, Hollandia és Svédország az, ahol elmondhatjuk, hogy ők tényleg aggódnak, hogy mennyire alkalmazhatóak el a tanárképzés esetében. Svédország és Magyarország az empirikus bizonyítékok hiányát említette mert eddig ilyen tanulmány nem készült, hogy aláhúzzuk a kerszintek és a vizsgák között. Hollandiában egy sor tanulmányt készítettek már ebben a témában, hogy megvizsgáljuk a kapcsolatot az egyrészt a vizsga program, másrészt pedig a vizsga besorolás. És nincs világos kapcsolat a jogi rögzítettség és a kert között látni kell, hogy nincs különleges szétválasztás a kerszintek, és vagy pedig arról is beszélhetünk, hogy túl széles körű az, amit alkalmazunk. Most a, a bírálat jelentkezik a kerettel kapcsolatban, a hozzáférhetőséggel, a besorolással kapcsolatban, nem tudjuk hova tenni a nyelvtudást, és a kompetencia szintek száma is bírálat tárgyává vált most szinte valamennyi aspektust lehet bírálni, és azon, akik bírálták ezt, azok felléptek, de azért túl nagy számban nem voltak. Általában elmondhatjuk, hogy egyetértés van abban, hogy a KER rámutat a idegen nyelvi tanulás eredményeire, és Hat országban egyébként hasonló tapasztalatokról számolnak be. A B2-es szint az, ahol, és a B1-es szint, ahol komoly vita folyik aztán további konkrét intézkedésekről van szó hogyan tudjuk erősíteni a kert. A kiválasztott országok többsége tesztekben is, Magyarországon, Ausztriában, és Svédországban és Hollandiában az eredmények, a vizsga eredmények tényleg a kertből indulnak ki pillanatilag. Nem ez a helyzet Franciaországban, bár egy kapcsolat fennáll Skóciában, semmiféle kapcsolatot nem tudtuk megállapítani. Miután ezt elmondtuk, a korszerű nyelvoktatás eredményei, a akár való összefüggésben még rászorulnak arra, hogy bizonyítsuk ezt a hatást, amiről eddig beszéltem. Itt egyébként arról van szó, hogy a KER milyen hatással van és mennyi haszonnal bír, amikor a tantervet állítjuk össze, például a nemzeti tantervek esetében. Hogyha megnézzük az Európa Tanács felvetését, akkor bizonyos megfelelő szövegkönyveket lehet készíteni oly módon, hogy a kert csináljuk, és erre ösztönözni is kellene. Hogyha megnézzük a KER alkalmazását a tanárképzésben, többféle variációt állapíthatunk meg. Egyrészt a pre-service-ről beszélhetünk. Ausztria, Magyar, Franciaország említette ezt. Egyébként a későbbiekben már sokkal jobb az oktatás során alkalmazzuk ezt, és egyébként megint csak Skóciáról beszélhetünk, mint kivételről. A tanár egyébként az óráját maga tervezi meg és állíthatja össze számos országban, például amikor tananyagot választja ki, a módszerét, vagy például a tankönyvét nagyon nehéz megalapítani, hogy a kert mennyire használják a tanárok, amikor az órákra készülnek fel. Itt a kurikulumban ezért ez a kapcsolat nem mindig vizsgálható. Hogyha megnézzük a hat országot, akkor a következő következtetés az, hogy van-e kapcsolat a KER használata és a nyelvtudás között különböző adatforrások állnak rendelkezésre, és egy általános értékelés keretében azt mondhatjuk, hogy a kiválasztott országokban az alábbi eredményre jutunk. Tehát van egy Svédország és Hollandia esetében egy nagyon magas szint, aztán egy magas szint, Ausztriáról beszélhetünk, közepes szint, közepes eredményről beszélhetünk Magyarország és Franciaország esetében, és alacsony szintről beszélünk Egyesült Királyság és Skócia esetében. Egyébként van kapcsolat a KER és a nyelvtudás között, egyértelműen megalapíthatjuk, hogy hogyha magas a, ez a kell igénybevétel, akkor magas szintű nyelvtudásról is beszélhetünk, bár ez nehezen nyomon követhető, hogyan alakul ki ez a kapcsolat, és nagyon nehéz megmagyarázni, hogy a hatás hogyan működik valójában. Egyébként attól is függ a dolog, hogy egy, ország, hogy egy nyelvet mennyire használnak egy-egy országon kívül. Azt is elmondhatjuk, hogy, hogy fordítva is működik a kapcsolat. Tehát olyan országokban, ahol magas a nyelvtudás szintje, inkább hajlamosak figyelembe venni a kert, amikor a megfelelő tanterveket készítik. Általában elmondhatjuk, hogy a ker egyébként a magánszolgáltatóknál is jelentkezik, és e, befolyásolja a tanúsítványok, a bizonyítványok kiadását is, hiszen ez rámutat arra, hogy ez alapján készül, készítik fel a tanárok a diákokat annak ellenére, hogy az iránymutatások segítenek, de azért meglehetősen bonyolultak, és ezért a közvetlen gyakorlati felhasználás nehézkes. Hogyha az, jó lenne, a ennek egy valamilyen egyszerűsített formáját kidolgozni. A magánszolgáltatók esetében a kerről elmondhatjuk, hogy az átláthatóságot segítheti előre, hogy az egy a személyek esetében az is döntő, hogy mire használják Tehát például, hogy valaki egyetemre akar-e tanulni, a munkahelyen van a szükség, vagy javítani kívánja adott esetben a munkaerőpiaci lehetőségeit, akár megkívánja könnyíteni az összehasonlíthatóságot a különböző országok között, és a nemzeti hagyományokat is, kíván, is igénybe kívánja venni. És hogyha ezt teljesíteni akarjuk a jövőben, a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg. Recommendation number one. Első számú ajánlás. Az Európai Parlamentnek is a bizottságnak is fel kell karolnia a kert annak érdekében, hogy az idegen nyelvtanulást erősítsük. Az implementációnak egyszerűen nagyobb ösztönzésre van szüksége, és ezt közösségi fellépésekkel e, tudjuk elérni az adott kereten belül. Aztán szükség lenne egy e, felmérés, egy áttekintésre, ahol még több országot vonunk be, és még több nyelvet. Nem, nem csak a két legszélesebb körben beszélt e, nyelvet, hanem más nyelveket is, és nyilván az első és a második nyelven túli túl választott nyelvekre is koncentrálnunk kell. Tevékenységorientált fellépés ellen lenne szükségünk, amikor is a diákoknak a kompetencia szintjét vizsgáljuk. Egységes jelentéstételre is szükség lenne a tagállamok szintjén a jobb összehasonlíthatóság kedvéért, az Erasmus Plus programmal is lehetne a kert támogatni, illetve a tevékenység akció orientált politikát. A kernek az alapját sokkal jobban össze lehetne hangolni a már meglévő támogatási programokkal. A második ajánlás az, hogy az országok szintjén is meg kell erősíteni a rendszereknek is a referencia keretek közötti kapcsolatot. Ugyanis ezeket nagyon sok tagállam nem aknázza ki. Azért van erre szükség, mert akkor nagyobb lenne a bizalom, az egymás iránti, egymás által kibocsátott diplomák iránt, tehát az elfogadottsági szint növekedne. Aztán az nyelv tanulási elveket jobban össze kellene kapcsolni a kerrel, már csak azért is, mert a politikai és szociális vitát magáról a nyelv tanulásról is jobban el lehetne indítani. Minden érintett bevonásával, gondolok itt a szakértőkre, a tanárokra, a szülőkre is, és akciótervet lehetne kidolgozni az adott területek összekapcsolására. Aztán más országoknak a részvételét is elő kellene segíteni arra, hogy a nyelvtanulást az adott országban is a, is a referencia keret között kapcsolatokat hozzanak létre. A szakértők felmérésének eredménye is azt mutatják, hogy ezeket a kapcsolatokat érdemes létrehozni. És a KER egyfajta reform agendáként is szolgáltathat a nyelvtanulásban. A harmadik ajánlás a referenciák keretnek a tényleges alkalmazása az iskolákban, illetve annak fokozása. Nagyfokú politikai intézkedések állnak itt a háttérben, hiszen a KER meghatározhatja a nemzeti kurikulumoknak a megfogalmazását is. Mindenképpen ösztönözni kell a tanárokat arra, hogy használják a kert, éppen ezért a keretet gyakorlatilag személyre szabottá kell tenni az egyes tagállamokban, hogy valóban hasznosulhasson. túl azon, hogy teljesen egyértelmű legyen a KER alkalmazása, nagyon fontos, hogy a nemzeti tantervekben és a speciális modern nyelvi tantervekben is érvényesülhessen. Megfelelő benchmarkokat is ki kell tűzni, sőt, olyan szinteket is meg kell határozni, amelyel alacsonyabb nyelvi tudásszintet is elfogadtathassanak. Aztán nagyon fontos még a tananyagoknak a cseréje, ezt sokkal nagyobb és meg lehetne valós, valósítani. Aztán a kutatás kérdése még az utolsó széles körben vizsgálták már ezt a témát, de nagyon sok dolog még nem tisztázott, és itt társadalmi politikai kérdések is felvetődnek ebben a kontextusban, főleg, hogyha nyelvtanulásra gondolunk. Például melyek az újonnan megjelenő nyelvek, nem európai nyelvekkel is foglalkozni kell, mint például a kínaival. Ez is egy kérdés. Milyen hatása van az európai nyelvi kompetencia mutatóknak a, az európai nyelvpolitikákra? érdemese további politikát folytatni erről, vagy inkább csak a nyelvtanulásra kor, korlátozódjon ez a sok-sok tanulmány. Aztán egy másik nagyon kérdés, hogy a referencia keretet hogyan lehet arra felhasználni, hogy a kisebbségi és a regionális nyelvek helyzetét erősítsék, illetve meg kell vizsgálni azt is, hogy legyen egyfajta nemzetek felett álló testületnek, vagy a tanácsadó testületnek amelyel a nyelvoktatási politikákat felül lehetne vizsgálni. Ezáltal gyakorlatilag egyfajta platform jönne létre, és gyakorlati útmutatásítást lehetne adni kölcsönös bizalmat teremtve az egyes kapcsolatok kiépítése iránt. Nagyon fontos tehát, hogy akcióorientált megközelítésünk legyen a, a nyelvtanulásban. A nemzeti nyelv nyelvi és tágabban értelmezett kurikulumokban mindenképpen alkalmazni kell. E területen van még pótolni való, Erősíteni kell a ker és a nyelvtanulás közötti kapcsolatokat, egyszerűsíteni kell a e, KER alkalmazási körét is. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank. Das ist sehr interessant und ich bin mir sicher, nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt, bizonyára fogunk még ezzel a témával foglalkozni, de azt nem nagyon hiszem, hogy most itt vitába tudunk bocsátkozni, de hogyha valaki kér még szót, parancsoljon. Szerúr, köszönöm. Először is nagyon szépen köszönjük az expozit, nagyon érdekes volt ez a kutatási eredmény. A szlován, szlovén. A szlovén elnökség alatt egyfajta új filozófiája kerekedett ki a multilingualizmusnak, a többnyelvűségnek, és azt hiszem, hogy ennek az első eredményeit ma már láthatjuk is. Más tagállamokban is jó lenne, más, jó lenne, hogy a más tagállamokat is bevonnának ebbe a kutatásba. Ezt egy jó elképzelésnek tartom, és azt az ajánlást is, amelyet elővezetett. Zárnám azzal, hogy az Európai Unió jövője is nagyban függ attól, hogy tényleg megértjük-e egymást és nyilván anélkül, hogy más nyelveket tudnánk, ez nem fog megvalósulni. Úgyhogy ez egy nagyon lényeges megállapítás. Azaz az, hogy tudni kell más nyelveket, bírni kell más nyelveket, főleg a szomszédaink nyelvét. Köszönöm szépen, bárki más a kollégák közül kére még szót? Nem? Akkor nagyon szépen köszönöm Brokornak és Fanende asszonynak. Köszönöm a munkájukat. Azt gondolom, hogy fel fogjuk tudni használni. Jó vaskos a anyag, nagyon sok az utalás, a referencia, a hivatkozás, és jó eszköz biztosít számunkra, hogy majd a választókerületeinkben is megértessük a választóinkkal, hogy mennyire fontos kérdés a nyelvtanulás, az, hogy meglegyenek a megfelelő tanárok ehhez. Az oktatásügyi minisztériumainkkal lesz egy találkozó, mert az én országom, az én tartományom úgy döntött, hogy bilingisek leszünk, két nyelvűek leszünk, német és franciát fognak beszélni. Nyilván nem holnaptól, de indulunk ezen az úton, úton, mert Luxemburg és Franciaország is ott van a szomszédban. Hát végül is miért ne tegyük, hát megtehetjük. Sokan úgy gondolják, a németek közül, hogy az állandiak franciául beszélnek, de ez nem igaz. Most viszont legjobb úton haladunk a felé, <laughs> hogy ez megvalósuljon. Hogy még egyszer mondom, ez az anyag, azt gondolom, hogy a parlamenti képviselőink számára is fontos ez az anyag. Lezárom akkor az ülést, és most kezdődik a koordinátorok ülése. Azok, akiknek nincs már mandátuma, hogy itt legyen ezen a nagyon fontos intézményesült ülésen, azt kérem, hogy távozzon.